Possiamo iniziare? Bene, in... Jó, akkor kezdjük, és azonnal rátérhetünk a napirend 11. pontjára. Először is üdvözöljük a rengeteg látogatót, akik itt most a mezőgazdasági szakbizottság meghallgatásán vesznek részt, aztán Mári Polcon alelnökünket is, akit ugyan nem látom, és Ulbrik Rodosztot, akik az én vendégeim, és szintén itt vannak, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttek, üdvözlöm őket, és kezdjük ezt a fontos meghallgatást. E, eh, una audizione importante sulla competitività nagyon fontos ez a meghallgatás az Európai Unió tojástermelő ágazat versenyképessége címmel. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ennek a fontos ágazatnak a jelenlegi helyzetét fogjuk megvitatni, hogy mi a helyzet a piacon és a tojással az Európai Unióban. A jelenlegi tapasztalatok alapján, illetve a jövőbeli várható lehetőségeket illetően. Úgyhogy három szakértőnket szeretném üdvözölni itt ezen a fontos meghallgatáson, akik előadásokat fognak tartani, aztán utána kérdéseket lehet feltenni, illetve minden kollega részt vehet a vitában, aki kíván részt venni ebben. Először is Mark Williams úrnak adom meg a szót, aki az Európai Unió tojás nagykereskedésével kapcsolatos főigazgatóság vezetője és a piac liberalizációt követően, illetve azzal kapcsolatosan a tojásipar helyzetéről fog beszélni. Ezt követően az osztrák helyzetről kapunk áttekintést, a hagyományos nevelés, illetve a fogyasztók jövőbeli elvárások vonatkozásában Mikael Ülcer, ezt követően Robert Nieviadonski Lengyelországból fog beszámolni nekünk a lengyelországi helyzetről, illetve hogy hogyan látja ezt a fogyasztó. Először meg is adom azonnal a szót Mark Williamsnek, és kérem, hogy tartsák be a rendelkezésre álló időt, nagyjából fejenként fél óra. Parancsoljon, Mark! Mr. Chairman, ladies and gentlemen, um, good afternoon and thank you for giving... Jó napot kívánok, elnök úr! Örülök ennek a lehetőségnek, hogy eljöhettem ide önökhöz, és beszélhetek önökhöz. Arról beszélünk majd, eh, hogy a jelenlegi, illetve a jövőbeni nemzetközi megállapodásban, kereskedelmi megállapodásban milyen jogos aggodalmakat vegyenek figyelembe, és akkor szeretném el is kezdeni. Az UEP, EUEP gyakorlatilag egy kereskedelmi szervezet, amely a tojáságazat érdekeit képviseli, ez a termelőket, a feldolgozókat, a kereskedőket is magában foglalja. Tehát mi vagyunk azok, akik a tojást az önök asztalára juttatjuk. Az EU tojás ágazat egy sikeres ágazat, egy puha kaprezsim alatt működünk, ami azt jelentette, hogy innovatívak és hatékonyak lehettünk, maradhattunk, felkaroljuk a legújabb technológiát, és ezt felhasználjuk a piacra vitelben, a termelésben, stb. Emellett meg kell felelnünk a fogyasztói igényeknek, önök is tudják, a sokféle tojásterméket, amely egy szupermarketben kapható, ráadásul felelősség is jellemzi az ágazatot, az élelmiszerbiztonság a legfontosabb kérdés Eh, emellett nyomon követhetősége van a termékeinknek, van egy csomó minőségbiztosítási eh, módozat eh, az egyes tagállamokban, odafigyelünk az állatjólétre és a környezetvédelemre is. Ezek is fontosak. Most, itt ma délután, egy gyors jelentést szeretnék ismertetni önökkel. Ezt a jelentést a holland agrárkutató központtal készítettünk. 2003-ban csináltattuk a jelentést, majd 2005-ben újra átdolgoztattuk, és aztán 2011-ben újra úgy gondoltuk, hogy érdemes felfrissíteni ezt a jelentést. A jelentést gyakorlatilag a termelési és feldolgozási költségeivel foglalkozik a tojáságazatnak. 7 EU tagállamot emeltünk ki, gyakorlatilag ez a hat legnagyobb EU termelő plusz Németország is ide tartozik, de mivel a német és a holland ágazat rendkívül hasonlít egymásra, eh, éppen ezért eh, csak eh, Hollandiát használtuk fel, és emellett Dániát. A nem EU tagállamok Ukrajna, nyilván keleti szomszédként fontos, Egyesült Államok, Argentina és India. Nos, azért ha a, választottuk Amerikát, Argentinát és Indiát, mert ez a három ország az, amelyik a legnagyobb mértékben exportálja a tojást az Európai Unióba. 75%-a a gásnak ebből a három országból jön. Megvizsgáltuk az Európai Unió hatályos jogszabályát, és aztán készítettünk egy előrejelzést 2012-re vonatkozóan, akkortól lettek betiltva a hagyományos tyúkketrecek. Emellett megvizsgáltunk egy csomó jövőbeni szenáriót, E, mégpedig a jövőbeni versenyképesség szempontjából. Azok számára, akik e, ismerik a e, tojás termelést, azok tudják, hogy a munkaköltség, a tyúkok tartási helye Eh, a kis csirkék ára, illetve a takarmány a legfontosabb az elsődleges termelésnél, később pedig a berendezés, munkaköltségek, energiaköltség, eh, valamint a szállítási költség a fontosak. Ez az ábra mutatja önöknek baloldalon látható az EU átlagos termelési költség összetétele. Láthatják, hogy mennyivel drágább belőállítani a tojást, mint a másik négy országban, amely nem EU tagállam Hollandiában ezt a számítást a porra is lebontottuk, tehát ez egy olyan tojástermék, amelyet megszabadítanak a tojás héjától, és aztán megszárítják. Látják, hogy ez a fajta feldolgozási költség az Európai Unióban hasonló az amerikai költséghez. A következő ábra az 84 cent per kilós héjas tojás termelési árat jelenti. A 3,2 cent az a német forgalmazási ár, illetve szállítási ár, és a többi országnál pedig fel van sorolva szintén a szállítási költség, valamint a jelenlegi import tarifák 30,4 euró 100 kilónként. Ez a Gatti uruguayi megállapodás részét képezi, tehát meg vagyunk védve, ilyen jellegű tojás terméket nem hoznak be az Európai Unióba, mert túl drága lenne. Ami a tojásport illeti, a teljes tojásport, az, azt látjuk, hogy még a teljes vám kifizetésével is majdnem versenyképes Argentína az EU belső termelésével. A jelentést készítő közgazdást felhívtuk arra, hogy nézze meg azokat a költségtényezőket, amelyeket az EU jogalkotás ró az ágazatra. Három kategóriába osztottuk ezeket az első a környezetvédelem, a második az élelmiszerbiztonság, a harmadik pedig az állatjólét az európai tojásiparként egyébként elismerjük, hogy ezek a dolgok fontosak az európai polgároknak, és joggal fontosak. Nem arról van szó, hogy nem tetszik nekünk a hatályos jog ezeken a területeken. Ez a körábra azt mutatja, hogy majdnem 9%-a a egy kiló tojás előállítási költségének, tehát héjában levő egész tojás előállítási költségének eh, majdnem 9%-a eh, ezekre az EU-s jogszabályokra vezethetők vissza, a környezetvédelem, állatjólét, stb. területén. A harmadik országok ezektől a költségektől mentesülnek. Ez alapvetően azt jelenti, hogy van egy versenyhátrányunk ezekkel a harmadik országokkal szemben ha másként akarjuk ezt megközelíteni akkor látjuk azt, hogy a ketrecek betiltása előtt, hogyha azt nézzük, azt, azt vesszük száznak, mint költségtényező, amikor a nagyobb és kényelmesebb ketreceket vezették be az Európai Unióban, akkor azzal egy csapásra 7%-kal növekedett a költség, a termelés költsége. Ráadásul eh, azt is tudni kell, hogy már a ketrecek betiltása előtt is versenyképesek voltak velünk a harmadik országok, és hogyha a logikáját megnézzük a dolgoknak, az változásokkal, tehát az állatjóléti irányelv hatályosulásával látjuk, hogy az EU jogszabályok okozta pluszköltség az a teljes költség 15,1%-át teszi ki a tojáselőállítási költségnek, ami egy nagyon komoly tartalom, költségtartalom. E, ahhoz, hogy a ketrecekkel kapcsolatos előírásoknak megfeleljünk, ahhoz a termelőknek 4 milliárd eurót kellett befektetni 2012 e, előtt, ami iszonyatos mértékű befektetés ez az ábra hasonlít az előzőhöz, amit korábban láttak. Ez azt mutatja, ahol most mutogatok, hogyha az EU jóléti irányelvének költségeit figyeljük meg, az 6 cent per kilogrammos plusz költséget jelent. Ez azt jelenti, hogy a piros, a piros vonal följebb mozdult, de a, a a teljes tojás vonatkozásában a héjas tojás vonatkozásában ez nem probléma, mert még mindig védett a piac. E, tudjuk, hogy Európának nagyon szigorú szalmonella előírásai vannak, Svájc és Norvégia kivételével e, egy ország sem adhat el e, kiskereskedelmi forgalomba tojást, egész tojást Európában, mert nem felel meg a szalmonella szabályoknak. A, a, tej, a tojásspornál azonban sajnálatos módon már más a helyzet. A zöld plusz hozzáadás költségelem az új irányelv miatt már fölvitte ezt a piros költségvonalat, és immár ez azt jelenti, hogy az argentin szárított tojás termékek még a teljes vám kifizetésével is versenyképesek, és ugyanannyiba kerülnek, mint az európai termékek, és ez már is problémát okoz. Amit megvizsgáltunk még, és a jelentésben is szerepel, az többféle szenárió eh, arra vonatkozóan, hogy mit történhet akkor, eh, amikor a VTO tárgyalások során bizonyos lehetőségek felmerültek. Ott például felmerült az a lehetőség, hogy 50%-kal csökkenni fog a vám, és azt mondtuk a közgazdászunknak, hogy végezz el a számításokat az 50%-os csökkentés esetére is. Emellett bekalkuláltunk egy árfolyam ingadozást is. A probléma az, hogy a kétoldalú megállapodások miatt ezek ugye szabadkereskedelmi megállapodások, ez azt jelenti, hogy eltűnnek a vámok. E, és akkor itt illusztrálja ez az ábra, hogy a, az árfolyamok milyen mértékben ingadoznak és térnek el, látjuk, hogy a versenytársaink árfolyamai hogyan ingadoznak az euróhoz képest. Ez a legfontosabb ábra, amit ma megmutatok önöknek, ez egyértelműen azt mutatja, hogy ha 50%-kal csökkentik a vámot, és 10%-kal erősödik az euró a külföldi valutákhoz képest, és ez megint csak a tojás porról szól, akkor az összes nagy harmadik termelő ország sokkal versenyképesebben állítja elő a tojásport, mint mi magunk a saját piacunkon. És eh, hát eh, ahogy mondtuk, eh, a kétoldalú tárgyalások általában általában vámmentességet eredményeznek, tehát az egész kék kis részt, hogyha eltávolítjuk onnan, akkor még nagyobb lesz a probléma. Ez a valóságban azt jelenti, és ez már a vége az előadásomnak, hogy az Európai Unióban belül az Európai Unión viszonylag kicsi e, termelési költségeltérések vannak. Hogyha viszont megnézzük a harmadik országokat, az EU-n kívüli országokat, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államok és Argentína 25% költség előnyel rendelkezik az EU átlaghoz képest. Az import vámok e, mi véleményünk szerint legitim eszközei a piacvédelemnek, illetve e, megvédhetjük ezzel azokat a nagy összegű befektetéseket is, amelyeket a termelők az utóbbi időben végrehajtottak, és látjuk, hogy ezen kívül vannak még olyan jogszabályok, amelyek az életbiztonságra, az állatjólétre, élelmiszerbiztonságra vonatkoznak. Mi a tisztességes kereskedelemben, nem pedig a szabad kereskedelemben vagyunk érdekeltek. Ezt várják egyébként tőlünk a polgáraink is. Mit tartogat tehát a jövő. A megnövekedett költségek kombinációja és ezt kombinálva a csökkent vámmal vagy a vám eltörlésével eh, tovább gyengíti majd az EU tojás ágazat versenyképességi pozícióját. A harmadik országokban tartott tyúkok sokkal sanyarúbb körülmények között élnek, mint az Európai Unióban felnövő tyúkok és én magam nem tudok semmilyen olyan jogszabályról, amely ezeknek a harmadik országoknak előírná, hogy az EU-hoz akár csak hasonló állatjóléti szabályokat tartsanak be, illetve nincsenek ilyen szabályok. Mi tehát azt szeretnénk, hogy érzékeny terméknek minősítsék a tojást, Láttuk a vám szinteket, különösen a száraz tojások vonatkozásában van veszélyeztetve az EU termelő ágazata. Mi azt szeretnénk, hogyha az állatjóléti standardokat az összes kétoldalú, sőt akár a WTO sokoldalú, többoldalú eh, kereskedelmi tárgyalásaiban is érvényre juttatnánk. Tehát jó lenne, hogyha minden, ami az Európai Unión kívülről érkezik, megfelelne a magas eh, környezetvédelmi elvárásainknak és állatjóléti elvárásainknak. Ezt nevezem érzem én tisztességes kereskedelemnek. Köszönöm még egyszer, hogy meghallgattak. Grazie, grazie. Nagyon köszönöm Mark Williams professzornak ezeket a rendkívül fontos gondolatokat, hiszen mi itt ebben a szakbizottságban és az Európai Parlamentben is próbáljuk ezt az ügyet elővinni, elkerülni a konkurencia torzulását, hogy importáljunk más országokból különböző termékeket, azokat, amelyek nem ugyanazokat a normákat tartják tiszteletbe, amelyeket pedig a mi termelőinknek tiszteletbe kell tartania, tartaniuk az állat jólét szempontjából is, ami mindig is nagy probléma volt. Azt hiszem, hogy a mai előadás alapján továbbra is ebbe az irányba tudunk haladni az Európai Parlamentben. Ezt követően Michel Vülcer úrnak adom meg a szót, az osztrák szárnyas szövetség vezetőjének, és aki az eddigi tanulságok alapján fog beszámolni nekünk a hagyományos ketrecek használatáról, illetve a jövőbeli elvá, elvárásokról. Üdvözlöm a vendégeinket először is, parancsoljon Mikael. Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen a meghívást. Egy nagy lehetőség ez számunkra, hogy itt lehetünk ma, és ismertethetjük önökkel azt, hogy milyen következtetéseket vontunk le a hagyományos tojóketrecek használtának betiltásával kapcsolatban. Először is szeretném a jogszabályok tekintetében a különbségeket elmagyarázni önöknek, milyen különbségek vannak az EU és az osztrák jogszabályok között. Ausztriában három évvel hamarabb eh, tiltottuk be a hagyományos tojóket, receket, mint más országokban, és visszatekintve azt mondhatjuk, hogy ez egy helyes döntés volt, mert így eh, több tapasztalatot eh, szerezhettünk a piacon, és most már több a tojótyúk, mint korábban, amikor hagyományos tojóketrecben tartottuk ezeket, az állatokat. A különbség ugye az volt, hogy csak 2004-ig lehetett nem feljavított ketreceket építeni, és most már kevesebb, mint 15 ilyen gazdaság működik. Vannak egyéb különbségek is a szabályzat tekintetében, például ami az alternatív rendszereket illeti. Ezek, most nem szeretnék a részletekbe belemenni, de ami érdekes az az, hogy két 2010 óta GMO-mentes takarmányjal tápláljuk az állatokat, és tavaly óta GMO-mentes Európából származó szójával etetjük őket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos fejlemény, mert ez rendkívül nagy pénzt is jelent, és a piac szempontjából is ez fontos. A piacon az átmenet hogyan valósult meg? Ha megnézzük a kiskereskedői piacot, ami ugye minden bizonyal a leglényegesebb piac az osztrák termelők számára. Ausztriában 2004-ben született egy állatjóléti jogszabály, és már két évvel korábban az, az állattartó rendszereket elkezdték a gazdák átépíteni, és jó volt mindenképpen ez a változás Ausztriában. Ha ez a jogszabály nem született volna meg, akkor komoly problémák jelentkeztek volna, és az önellátás rendszer Ausztriában jelenleg 83 százalékos. A gazdák kb. 100 millió eurót ruháztak be, ami nagyon nagy összeg, és mm, később majd még beszélnék erről. Milyen az állattartási rendszer jelen pillanatban? Körülbelül 10%-ukat, a tojótyúkok 10%-át biogazdálkodásból származó takarmányjal tápláljuk, szabadon tartott állatok 19%-ot tesznek ki, egyéb madárházakban és egyéb rendszerekben az állatok 68%-át 68%-át tartják ilyen rendszerekben. És vannak még feljavított ketrecek is Ausztriában. Ha megnézzük a fogyasztókat, nagyon fontos ugye tudni, hogy a fogyasztók mit szeretnének. Különböző felmérések készültek, és az egyik ilyen felmérés azt tanulmányozta, hogy a minőségi címkék, a minőség hogyan jelentkezik a különböző termékek között. Itt látható, hogy a tojás és a baromfi nagyon eh, érzékeny termék a fogyasztók szempontjából, főleg Ausztriában mondható ez el, de gondolom, hogy más tagállamokban is hasonló a helyzet. Láthatjuk, hogy a minőség eh, nagyon fontos a tojás és a baromfi vonatkozásában, és ezért minősíthetjük ezen termékeket eh, érzékeny termékeknek. Ha mélységeiben megvizsgáljuk ezen felméréseket, és megnézzük, hogy milyen követelményeik vannak a fogyasztóknak a minőség szempontjából. Gondolhatják, hogy a higiénia és az élelmiszer biztonság a legfontosabb, szalmonellamentes termékek fontosak a fogyasztóknak, a jó íz, a frissesség, és ezek után ezen kritériumok után a regionális termék is fontos a fogyasztóknak, és az, hogy biztosítani tudjuk az állatjóléti előírások betartását. Azonban nézzük meg, mi a piacon a valós helyzet. Ha az osztrák piacot vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy főleg a kiskereskedők azok, akik a az Ausztriában tartott tyúkoktól származott tojások 34%-át vásárolják meg, a feldolgozóipar 22%-át, a gasztronómia, a szállodák, illetve azok, akik közvetlenül a gazdaságokból vásárolnak, 40%-ot tesznek itt, és hát ugye a húsvéti tojások is egy egyre nagyobb piaci szegmest jelentenek most és a jövőben gondolhatják, hogy az ár is számít, főleg a feldolgozóipar számára. És a gasztronómia, a hotelágazat szempontjából is ez egy fontos szempont. Ez, ők azok, akik inkább megvásárolják a drága, de osztrák termékeket. Ami a fogyasztók számára fontos a címkezés szempontjából, egy másik felmérés derített erre fényt, arra, hogy mennyire fontos ez a fogyasztók számára a tojás termékeknél. Egy tanulmányból az derül ki, hogy a válaszadók 80%-a egyértelműen a regionális osztrák eredetű tojásokat preferálja, a válaszadók 92%-a nem szeretne a feldolgozott termékekben vagy a gasztronómiában olyan tojásokkal találkozni, amelyek ketrezben tartott tyúkoktól származnak, és a hazai minőséget helyezik előtérbe a fogyasztók, és a fogyasztók azt is fontosnak tart, biztosítják, hogy a feldolgozott termékekben és a gasztronómiában egyértelmű legyen az eredet feltüntetése. Itt is látható, hogy a között a kereskedelmi mérleg nincs egyensúlyban. Vannak országok, ahol nagy a többlet, más országokban ez nem mondható el, hanem ott inkább kereskedelmi deficit jelentkezik ami szintén egy érdekes aspektus. Általánosságban véve pedig azt szeretném elmondani, hogy a jelenlegi tojás címkézés, megjelölés egyértelmű és nagyon jól működik, egyértelmű információval látja el a fogyasztókat. De amikor például feldolgozott termékekről, tésztáról vagy egyéb termékekről van szó, nincs kellő információ a fogyasztók számára, és szerettem volna rámutatni arra, hogy ebben a tekintetben jobb címkézésre van szükség a származás, az eredet szempontjából. Előadásom vége felé közeledve szeretném még jelezni, ugye a sajtóból értesültünk arról, hogy az európai bankok a határokon túl olyan vállalatokat is támogatnak, amelyek az állattartás szempontjából nem teljesítik az EU előírásait. Ezt nyilván önök is tudják, történtek már erőfeszítések ennek elkerülésére a, a jövőben. Következésképpen elmondhatjuk, hogy egyértelmű információt igényelnek a fogyasztók az állattartási rendszerekkel és a termékek származásával kapcsolatban kötelező kell, hogy ez legy, kell, hogy legyen ez nem csak a héjas tojásokon, hanem a feldolgozott termékeknél is, mert így tisztességesebbé válhat a piac. Hogy miért? Nos, tiszteletben kell tartani az európai fogyasztók igényeit, akik a hagyományos tojóketrecek betiltását akarták, és a tisztességes versenyt is biztosítani kell a gazdák számára. Ugyanígy szavatolni kell az élelmiszerbiztonsági, állategészségügyi és állatjóléti elvárásokat az Európai Unióban a jövőre nézve. Köszönöm. Grazie, grazie anche lei. Köszönöm szépen. Önnek is köszönöm, Mihály. Jöttszer. Most pedig Robert Nivandowskinak adom meg a szót, hogyha jól ejtettem a nevet, nyilván Doszki. Nagyon köszönöm. Hogyha nem jól ejteném, akkor a kollégám ki fog javítani. Tehát Robert Nivandowski, aki a Farmio igazgatója, és aki el fogja nekünk mondani, hogy az Európai Uniós tojásipar a fogyasztón keresztül hogyan válhat versenyképesé. Parancsoljon! Ezt követően már a kollégák jelentkezhetnek is a kérdés körre. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Az elkövetkezendő 15 percben megpróbálom megválaszolni azt a kérdést, hogy hogyan lehet előnyt kovácsolni a fogyasztók segítségével az Európai Uniós tojás iparban. Nos, ha a fogyasztók valamilyen titkos fegyvert jelentenének a, abból a szempontból, hogy védjük piacainkat az exporttal szemben külföldi országokból, ez volna a kérdés. Robert Nyivandowski vagyok, és Fármiót, a Fármió nevű céget képviselem Lengyelországban. 20 éves tapasztalattal rendelkezünk már az élelmiszeriparban, a Fármiónál, és mi vagyunk az egyik vezetői, illetve vezetői a lengyel héjas tojás piacnak. 12 hónapja alakultunk, ez pedig a minőségi kommunikáció a titkos fegyver segítségével sikerült, mégpedig a fogyasztókon keresztül. A fogyasztók véleménye miatt. Az EU tojásiparáról azt tudjuk, hogy szükség van az élelmiszerbiztonságra, a környezetvédelmére, illetve az állatjólétre. Mindez 15%-ot tesz ki a költségekből. Pontosan ez az, amivel a harmadik országokkal szemben érvelünk. A továbbiakban meg szeretném vizsgálni azt, hogy mi is történt a lengyel piacon, amikor 2012-ben bevezették a feljavított ketreceket. A lengyel piac a hetedik legnagyobb tojásgyártó, de magasabb, mint 90%-os a ketrecek koncentrációja. Ez azt jelenti, hogy a lengyel piac az egyik legnagyobb piac az Európai Unióban, hogyha a tojóketreszekben előállított tojásokról beszélünk. Úgyhogy a feljavított ketrecek bevezetése rendkívül nagy kihívást jelentett. Először is pénzügyi szempontból, hiszen nagyon sok kis és középvállalkozás nem tudott finanszírozást biztosítani erre. Úgyhogy nagyon sok termelő eltűnt a piacról. Ez pedig felbillentette a piaci egyensúlyt, ugyanis csökkent a kínálat, és egyszerűen az egekbe szöktek az árak, olyan időszakban, amikor is a rendes árakhoz képest kétszeresét kellett fizetni a tojásért. Ez pedig az új beruházásokat vonza, hiszen hatalmas ö, ö, profit ö, lehetőség nyílt. Néhány hónappal később azonban túltermelés alakult ki, megint leestek az árak, és megint csak nagyon sok vállalkozó eltűnt a piacról. Ennek eredményeképpen csökkenteni kellett a termelést. Óriási drámai helyzet alakult ki. Tehát általánosságban amikor megvizsgáljuk azt, hogy mit is jelentett a feljavított ketrecek bevezetése, hát óriási erőfeszítéseket kívánt ez az iparáktól. De kitől várták el ezt az óriási ö, erőfeszítést? Hát a fogyasztótól. Ugyanis a fogyasztó elvárásainak akartunk megfelelni. A kérdés az, hogy mi a véleménye erről a fogyasztóknak. Tehát a lengyel piacon a következő ö, tanulmányt ö, végeztük egy reprezentatív csoport keretén belül. Nevezetesen a lengyel állampolgár véleményét hallgattuk meg. Az első kérdés az volt, hogy tudnak egyáltalán az állatjóléti programról. A legtöbb fogyasztó, 69%-uk nem elválaszolt, azt mondták, nem is hallottak róla. 31%-uk tud róla, de honnan? Azon plegykáknak köszönhetően, amelyek az áremelkedések során ö, terjedtek el. Úgyhogy tulajdonképpen az a helyzet, hogy semmiféle kommunikáció nem jutott el a fogyasztók számára, ami pedig az ő érdekükben született. Aztán a kérdés az volt, hogy kész-e a lengyel fogyasztó többet fizetni a héjas tojásért, hogyha tud az állatjóléti programról. 52%-uk igennel válaszolt, 18%-uk azt mondta, nem tudom, további információra van szükségünk. Úgyhogy 70%-ot tesz ki az a csoport, akiket további információval kell ellátni. Aztán a másik terület az ár volt, a 8%-os áremelkedés, ami elfogadhatónak tűnik. Úgyhogy olyan helyzet alakult ki, hogy 8%-ot jelent a lengyel fogyasztó számára az állatjóléti program. De még mindig óriási szakadék tátong a két csoport között. Szükség van még további intézkedésekre, jogszabályokra? Persze. Élelmiszerbiztonsági normákra, környezetvédelemre, nagyon sok érvet tudnánk felsorolni a fogyasztók számára, és egyszerűen csak aktiválnunk kell, aktivizálnunk kell 70%-ukat, több érvet kell felsorakoztunk, annak érdekében, hogy esetleg 8, vagy talán 12, vagy 15 százaléka is többet legyenek hajlandók fizetni a tojásért. Tehát, én annyit mondhatok, hogy az elmúlt tíz év során nagyon jó munkát végeztünk, hiszen az EU-ban előállított tojás termékek a legjobb minőséget élvezték. Hiszen még azt is mondhatnám, vagy megkockáztatnám talán, hogy világszerte, nem csak az EU-ban legjobb minőségűek ezek a termékek. Ez az Európai Parlament és az iparák kiváló munkájának köszönhető. A tojásokat világszínvonalon állítjuk elő. Egy dolog azonban hiányzik. Erről elfelejtettük tájékoztatni a fogyasztókat. Nem mondjuk el nekik. Büszkéknek kellene lennünk, de egyszerűen nem mondjuk el nekik, hogy mire Úgyhogy a következő a javaslatunk, információs programokat kellene beindítani, és felméréseket végezni a tagállamokban, megfelelő képzési programokat beindítani, és egy logót használni a tojástermékeken és a feldolgozott termékeken egyaránt. Főleg arra gondolok itt, amit Márk is mondott, a tojáspor, vagy a, toj, a porból előállított termékek területén vannak potenciális lehetőségeink ezzel a logóval, amelyen az állna, hogy ezeket a termékeket világszínvonalon állítjuk elő. Ez sokat segítene. Sok a kihívás előttünk, ami a piacot illeti. Néhányról már hallottunk is, de a jövőbe tekintve el kell mondanom, hogy ránk is vár egy nagy kihívás. Tavaly a Microsoft volt alapítója Bill Gates, a világ egyik leggazdagabb embere, egy új vállalkozást kezdett el finanszírozni, amelynek a neve Beyond Eggs. Az volt az elképzelés, hogy a tojás port tojás nélkül állítsák elő növényekből, és a majonéz és egyéb termékek előállítására értékesítsék. Úgyhogy termékeinket kell tudnunk azonosítani. És ez a logó, amelyen az áll, hogy ezek a termékek tojásból készültek, mégpedig olyan tojásból, amelyet világszínvonalon állítottak elő, bizony segítene nekünk ebben a helyzetben. Tehát végezetül annyit szeretnék még elmondani, hogy sok minden történt, Védenünk kell a piacot kereskedelmi szabályok segítségével, főleg rövid távon, de ami a hosszabb távokat illeti, bizony kommunikálnunk kell a fogyasztókkal, és meg kell mondanunk nekik, hogy az Európai Unióban előállított tojások világszínvonalon kerülnek előállításra. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen Robert Nivandovszkinak is ezt az előadást. Azt hiszem, hogy most már sok kérdés is megfogalmazódott bennünk, és kezdjük, kitöri meg a jeget, Agnew úr, Jim Nicholson úr és Paul Rubik a következő. Parancsoljon! Well, two of those presentations. Nos, az előadások közül kettő, kettőtől majdnem öngyilkos leszek és hogy az osztrák termelők már nem követtek el öngyilkosságot, ez meglep. Nem tudom, hogy hogyan lehet el, eladni a termékeiket így. 680 e, e, euró per tonna szója ára, font a szója ára, e, és hát muszáj volt mégis venni belőle, de önök itt vannak, tehát valahogy túlélték ezt az áremelkedést, de tényleg probléma van, mert az EU ugye arra utasította a tojáságazatot, hogy emeljék a költségeket 7%-kal. És aztán e, utána pedig beengedjük az önök piacára azokat a tojásokat, amelyeket olcsóban állítanak elő, és azt szeretnénk, hogyha önök versenyképesek maradnának, ami teljesen lehetetlen. E, és nem csak Nagy-Britanniára gondolok, hanem Bulgáriára, Romániára, Magyarországra is, amelyek Ukrajnával szomszédosak, és ahova Eh, az ukrán termelők igen könnyen fognak tudni beszállítani majd eh, tojást, eh, és ezek a tojáságazatok ezekben az országokban egész egyszerűen tönkre mennének. Na most, hogyha a vám csúnya szó lenne, akkor eh, azt csak egy módon lehet kikerülni, ez pedig az oktatás, vagy megszégyenítés, vagy felvilágosítás az Európai Uniós kiskereskedelmi láncokat eh, fel kell világosítani, tudatosítani kell bennük ezeket a problémákat, és ami a TTIP tárgyalásokat illeti, eh, ott látom, hogy nem nagyon akarják felcímkézni ezeket a termékeket, hogy hogyan vannak előállítva ezek a termékek, már pedig én azt gondolom, hogy erre rá kell kényszeríteni a, a termelőket. Az emberek persze olcsó élelmiszert akarnak, de milyen áron? Ha mennyiben kinyírjuk a saját tojáságazatunkat, az munkanélküliséget is okoz. Tehát megszégyenítés az egyik módja annak, hogy rámutassunk, hogy az európai tojás milyen minőségű. Ehhez persze címkézni kell a terméket, és a kiskereskedőknek pedig azt kell mondaniuk, hogy a fel nem címkézett árut nem vesszük át és nem adjuk tovább. Ahogy a lengyel úr mondta, a fogyasztók 69%-a Lengyelországban nem is tud ezekről az ügyekről. Tehát gyakorlatilag csak mennek a dolgok a maguk lendülete után. Én magam egyébként arra emlékszem, hogy a sertéságazat hogyan szűnt meg eh, Nagy-Britanniában? Eh, kérem, hogy ne tegyék tönkre, az EU felé ez lenne az üzenetem, ne tegyék tönkre a tojáságazatot. <laughs> Thanks, Monsieur Agnew. Köszönöm, Agnew úr. Bye, Jim. Uh, Megénes asszony, köszönöm. Én nagyon köszönöm ezeket az érthető megoldásokat, engem, érthető előadásokat engem a megoldások érdekelnének, mert a, ezeket az érveket már használtuk a bizottságban az állategészségügyi szabályok meghozatalakor rámutattunk a versenyképességi problémákra, erre nem kaptunk választ, és most ugyanezek a problémák körvonazódnak a kétoldalú kereskedelmi tárgyalások kapcsán és Mennyi tojás jön be ezekről a piacokról, amely előnyt élvezne akkor, hogyha csökkentenék a vámot. Ami pedig az osztrák példát illeti, nagyon szép történetnek tűnik, de úgy gondolom, hogy ez eléggé izolöcönösta. Az osztrákoknál gyártott kenyér, illetve sütemények és kekszek között milyen arányban van a felhasznált tojás, osztrák tojás. És a termékeknél arra is oda kell figyelni, hogy a címkézésnél a címke mérete mögött elveszhet a, tenge, a termék. Az én személyes véleményem az az, hogy ezeken a tárgyalásokon olyan sok dologról kell tárgyalni, olyan sok ágazatra kell kitérni, hogy egy-két ágazatot majd magára fogunk hagyni, és van egy olyan félelmem, hogy az, a, a tojáságazat lesz a, az egyik. E, mi már ezt, ezeket az érveket elmondtuk, nem veszünk részt a kétoldalú tárgyalásokban közvetlenül, nyilvánvaló, hogy ezek e, sértik az érdekeket, az EU érdekeket. Mi ugyanannyira frusztráltak vagyunk, mint az ipar, de ugyanakkor félek is, hogy a sietség, amelyel el akarjuk érni ezeket a kétoldalú megállapodásokat, azt fogja eredményezni, hogy egyes ágazatok el lesznek felejtve, és magukra lesznek hagyva, amikor a megállapodás megszületik. Grazie, Jim Köszönöm. Nicholson következik. Köszönöm. Először is üdvözölném ezt a lehetőséget, egyáltalán beszélhetünk a parlamentben erről az ügyről. Legalább elismerjük azt, amiről sokan azt gondolták, hogy nem komoly kérdés, nem komoly probléma, de aztán meghallgatva az urakat, egyértelmű, hogy ez egy hosszú távú súlyos probléma. És eh, én csatlakozom hoz mi is annyira frusztráltak vagyunk, mint önök, az ágazat képviselői, nem tudjuk a kiutat, nem látjuk a kiutat. Walker úr beszélt a kap rendszerről, és a, arról, hogy ez mennyire puha rezsim volt a, a tojás vonatkozásában. E, ugyanakkor az állatjóléti intézkedések e, a baromfi ágazatban, e, a ágazatra igen komolyan kihatottak. Mi a tényleges ára, mi a valós költsége mindennek, mert a szokásoktól igen el kellett térnünk, és átálltunk a hagyományos ketrecekről, a tojásokat most már minden eh, tagállamban állítólag, és hangsúlyozom az állítólag szót, eh, másféle módon lehet eh, csak termelni, tehát nem hagyományos, nem hagyományos ketrecekben, hanem nagyobb ketrecekben, vagy szabadon kell tartani a tyúkokat, vagy nagy tyúkólagban kell tartani őket. Beszéltünk erről az egész folyamatról is, és a lengyel úr is mondta, hogy 12-18 százalék költség jelentke, plusz költség jelentkezne fogyasztói oldalon, ezt megengedheti magának a fogyasztó? Ki tudja fizetni a jelenlegi, jelenlegi gazdasági válság közepett egy ilyen áremelkedést? amennyiben mi magunk hajtjuk fel az árát az élelmiszernek, az a fogyasztók életét teszi nehézé, és lehet, hogy ők maguk fognak alternatív élelmiszert keresni, mást átrendezni a fogyasztásukat. És hát ahogy mondtam, mi is annyira frusztráltak vagyunk, mint önök, hogyan lehet megtalálni a kivezető utat. Egnyi úr tudja legjobban, hogy mennyire osztom az ő aggodalmait, és én is úgy gondolom, hogy kiárazzuk magunkat a piacról, és hasba szúrjuk magunkat, mert elzárkozunk attól a valóságtól, hogy génmódosított takarmányt hozzunk be Európába, és ennek az alternatívája ennek az alternatívája igen drága. Tudom, hogy Martin egy szavammal sem ért egyet, és nem is fog ez megváltozni, de legalább beszélő viszonyban vagyunk. Tehát ezek a nagy kihívások. Aztán a szakértők közül valaki is beszélt erről, és én magam is úgy gondolom, hogy a, az agrárium jövőjének egyik nagy kérdése az az, hogy hogyan fogja az ágazat hogy fog megbirkózni egy 25%-os költségelőnyel amerikai és argentin vonatkozásban. Ez egy olyan iszonyatos költségelőny, ami gyakorlatilag tönkre fogja tenni ezt az ágazatot. Hogyan fognak erre felkészülni? Mit, mit tudnának tenni? Én azt gondolom, hogy nem a az elkövetkezendő egy évben, hanem inkább két évben, három évben, vagy Isten tudja, meddig tartanak a tárgyalások, hogyan fogják, eh, hogyan hogyan fogják kezelni ezt a problémát, hogyan fogják az üzenetüket eh, a tárgyaló felek eh, felé közvetíteni, és látni fogják, és hogyan fognak felkészülni erre a versenyre, tudják, hogy mit várhatunk az amerikaiaktól, és mi a tét, Aztán eddig ugye a negatívamokról beszéltem, de beszéljünk a pozitívumokról is. Talán van valami eh, pozitív dolog is a baromfi iparban, és megnyugtathatnak bennünket, hogy nem katasztrofális a eh, helyzet eh, mert mindig azt mondják, hogy a baromfi ágazat képviselője állandóan panaszkodnak. Van-e valami jó dolog, valami jó fejlemény a baromfi ágazatban, amiről be tudnának számolni nekünk? Jim, Rubix, e poi... Köszönöm, Rubix úr, majd Köztinger képviselő. Köszönöm, elnök úr. Meghallgattam nagy érdeklődéssel mind a három vendégünket, akik eh, nagyon érdekes dolgokról tájékoztattak bennünket, de ha nem tévedek, akkor eh, nem eh, volt köztük egyetértés ha ugye azt mondjuk, hogy az tojás import 70%-a három országból, Argentinából, az USA-ból és Indiából származik, akkor nem tudjuk valahogyan szabályozni ezt megállapodások által, nem tudjuk esetleg ellenőrizni azt, hogy az állattartás milyen. És ugye nincs negatív információ, a harmadik országokban az állattartásról, ha nincs semmilyen negatív befolyás, akkor lehet, hogy falnak ütközünk, amikor jobban aggódunk mi a tyúkok miatt, mint maguk a tyúkok. Ha az állatjólétről beszélünk, ugye a baromfi és a tojótyúkok állatjólétéről, ugye az volt az eredeti szándékunk, hogy számukra megfelelő feltételeket teremtsünk, hogy több tojást toljanak, ugyanakkor ha ez nem történik, ha ez nem következik be, és nem tudjuk ellenőrizni, hogy milyen eh, takarmányjal eh, táplálják őket, akkor csak radikális megoldás lehetséges, nem kötünk megállapodásokat ezen országokkal, amit viszont nem tettünk meg, mert szükségünk van a tojásokra. Akkor milyen választ tudunk adni? Hogyan eh, tudunk ellenőrzéseket végrehajtani? Ellátogathatunk-e ezen harmadik országokba, vagy ellenőrizzük ott, milyen feltételek mellett tartják az állatokat? Vagy csak az állati jólét, csak a tyúkok jóléte aggaszt bennünket, mert eh, ha valami más is van, akkor nézzünk ezzel szembe. Nézzük meg eh, például Lettországban milyen a helyzet. A lett eh, tojásokat az, az áruk igazából a mérettől függ. Magasabb, nagyobb a méretük, jobb a minőségük, de mit értünk a minőség alatt? Ez nem derül ki. Úgy gondolom, hogy mindannyian, mi is, meg a, politi- meg a tudósok, a politikusok, azok, akik a megállapodásokat megkötjük, nagyon sok feladat vár még ránk, ugyanis sok a megválaszolatlan kérdés. Ha pedig ezen az úton haladunk, ha az Európai Unió jobb állati jóléti körülményeket teremt a madarak számára, mint az emberek számára, akkor nem csak Lettországból, hanem az Európai Unió más országaiból is kivándorolnak majd az emberek. Kostinger, poi Péter Köszönöm szépen, Elizabeth Kostinger következik. herzlichen Dank auf den Vortrag. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen vendégeinknek is a nagyon érdekes ismertetéseket, az adatokat. Ebből kiderül, hogy milyen nehézségek között, illetve milyen nyomás alatt áll egész Európában az ágazat. Persze ugye országonként eltérő a helyzet, a stratégiák, a lehetőségek is különbözőek. Ugye Ausztriában említették Ausztria helyzetét. Úgy gondolom, hogy kis országként kezdettől fogva egy többé-kevésbé átfogó stratégiát alkalmaztunk, például a fogyasztókkal való kommunikáció terén megpróbáltuk közölni velük, hogy miben is rejlik a hozzáadott érték, és a minőségre is helyeztük a hangsúlyt. Kisországok számára ritkán nyílik lehetőség, hogy a tömeges termelésben is megvessék lábukat, tehát más megoldások után is kell néznünk. A helyzet azonban, és ebben egyetérthetünk, általánosságban véve nehéz. Nagyon nagy a piac részéről is a nyomás. Bizonyos számok azt hiszem, hogy elég aggasztóak, főleg ha megnézzük, hogy az Európai Unió az állattartás különböző szintjei alapján mennyit importál, illetve hogy a legrészletesebb címkézést tartják egyesek fontosak, fontosnak, a nyomon követhetőség is fontos. Itt van az Európai Bizottság, ezért szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság kíván-e lépni ezen a területen, mit kíván tenni, mert ez fontos az európai ágazat, a fogyasztók és az európai versenyképesség javítása szempontjából. Mégsem lehetséges az, hogy amit ugye kétoldalú megállapodásoknál is többször tapasztalunk, hogy mindig megnyitjuk az agrárpiacokat. Európa szolgáltatásokat és árukat exportál, és James Nicholson is említette már, hogyha megnézzük a világpiacot, akkor az igazság az, hogy Európában nincs esélyünk, mert egy ilyen költség hatékony szegmensbe Európa nem tud talpon maradni a versenyben. Fontos, hogy az Európai Unió beruházzon annak érdekében, hogy külföldön termelhessen, viszont külföldön, amikor a tojótyúkokat nem európai standardok alapján tartják, ezen termékek utána ugye visszajönnek az Európai Unióba, és tönkreteszik a hazai piacokat. Örülnék annak, ha az Európai Bizottság egyértelműen állást foglalna ezzel kapcsolatban, hiszen ez sem az ágazat, sem a közvélemény számára nem érthető. Végeredményben ugyanis itt az adófizetők pénze forog kockán, éppen ezért körültekintőbben kellene eljárnunk, és éppen ezért örülnék annak, hogyha erre a kérdésre válaszolna a bizottság. Grazie, Elizabeth. Péter. Köszönöm szépen, Elizabeth. Péter jár. Utolsó hozzászóló, utána a bizottság következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ember szinte emlékszik egyetemi éveire, akkor is ugye foglalkoztunk a tojótyúkokkal és a ketrecekkel, és ott azt, annak idén azt hallottuk, hogy a tyúk hibája az, hogyha ilyen sok tojást tojik. Ugye a antibiotikumokat, ha a sertések antibiotikumot kapnak, akkor jobban híznak, tehát a kettő összefügg, ha kevésbé adunk nekik ugye antibiotikumot, akkor annak ellenkező a hatása a, aki Németország szocialista részében növekedett. Ugye ott ketrecekben tartották a tyúkokat, az állat jólét nem volt különösebben fontos, de különösebb káros anyagok nem voltak ezen tojásokban, hiszen nem tápláltak ilyennel a tyúkokat. Hogyha a tyúk beteg, akkor odafigyeltek a jobb és a bal oldalon található tyúkra, ennyi. Viszont, hogyha a szabadon tartják az állatokat, akkor már nehezebb odafigyelni, hogyha egyes állatok megbetegszenek. Tehát az állategészségügy terén volt mit javítani. Viszont le kell vonnunk a következtetéseket, és hát elnézést kell kérjek, hogyha túl későn érkeztem. Ugye az állattartási feltételekről beszélünk, ha emiatt a termelési költségek növekednek, és ugye Európában történik mindez, ebből indulok ki, ugye az Európai Unióról beszélünk, ez az Európai Unióban nem jelent versenytorzulás, de hát mondhatnám azt is, hogy mindez a világpiacon következik be, ahol másképpen járnak el. Hogyha nálunk drágább a termelés, mint a világpiacon, akkor van több lehetőség. Egyfelől felvilágosíthatjuk a fogyasztókat, hogy a regionális termékeket preferálják, mert azok jobb minőségűek, és a követelményeket ott legalább betartják. Németországban, hogyha a német ugye elfogyasztja a, reggeli, a, a tojást, akkor pontosan tudja, hogy honnan származik ez a tojás, ügyel is arra, hogy eh, hogyan tartották az állatot, honnan származik a tojás. Viszont, hogyha feldolgozzák eh, ezt a tojást, ugye meg Guinness eh, asszony említette a süteményeket, amelyekhez felhasználják a tojásport, fontos, hogy ezek íze jó legyen, de nem tudjuk, hogy a feldolgozás szakaszában mennyi tojást használtak fel, akkor itt a regionalitásra bár nem ügyelhetünk annyira, még akkor is, hogyha a kérdőívben ugye azt jelölik be, hogy regionális eredetű termékről van szó. És hogyha a fogyasztót arról kérdezik, hogy hajlandó-e a regionális termékért többet fizetni, akkor azt fogja mondani, hogy igen, de valóságban ezt nem teszi meg, kivéve annál a tojásnál, amelyet ugye reggeli során fogyaszt el. Ugye nagyon nagy az ágazatra nehezedő nyomás, aminek következtében talán el is tűnhet akár az ágazat. Mondhatjuk azt is, hogy annyira támogatjuk az ágazatot, hogy a végén az ellenkező eredményt érjük el. De, hogy rövidre fogjam, a vita mélysége Nos, úgy gondolom, hogy itt Európában jó, de ezt kifelé is kommunikálnunk kell. Azt szeretném tudni, hogy mennyiségileg milyen számokról beszélünk, egyáltalán a verseny előny mekkora, hiszen a me- me- mekkora a dél-amerikai gazdák versenyelőnye az európaiakhoz képest, erre volnék kíváncsi. Péter. Köszönöm, Péter. Akkor most a bizottságnak adom meg a szót, és aztán visszaadjuk a szót a három vendégünknek a válaszadás jogán. Van itt a bizottságnak képviselője? Nem látok senkit, akkor visszaadom a szót. Ja de, de igen. Bocsánat. Laura Bonafor asszony, Parancsoljon öné a szó. Köszönöm, jó napot kívánok mindenkinek. Csak kontextusban szeretném helyezni azt, amiről beszélni szeretnék a tojáspiacról. Nos, először is rá szeretnék mutatni arra, hogy az EU tojás és tojástermékek szempontjából nettó exportőr. Azt hiszem fontos ezt megjegyezni, mert egyébként félreértések születhetnek. A második dolog, amire rá szeretnék mutatni, az, hogy a piac 70%-a héjas tojás. És ahogy ez az előadásokban is elhangzott, ezt rendkívül magas ö, normákkal védjük, nagyon kevés harmadik ország ö, exportálhat ö, héjas tojást az EU-ba. Ez meg a másik dolog, amit fontosnak tartok. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ami a tojás termékeket illeti, a teljes piacnak 30%-a marad tojás, illetve tojás termékek esetében. Úgyhogy az előadásokból egyértelműen kiderült, hogy különbség van a gyártási költségek, részben a normák miattiak miatt, hiszen környezetvédelmi, jóléti takarmányhol kapcsolatos elvárásaink vannak. De azt hiszem, hogy az előadók közül valaki azt is említette, hogy ezek segítségével biztosíthatunk jó piaci lehetőségeket az EU-ban. Ami a kereskedelmi tárgyalásokat és főleg a bilaterális kereskedelmi tárgyalásokat illeti. Szeretnék rámutatni arra, hogy amikor bilaterális kereskedelmi tárgyalásokat folytatunk, egész csomagban történik ez, nagyon sok téma fölmerül, és amikor Európai Bizottságként tárgyalunk, akkor minden jogszabály egyenjogú, amennyire csak lehet a tárgyások során. Például az, a szomszédsági országok vonatkozásában különösen próbáltuk ezen tárgyalások során hangsúlyozni és bevezetni kritériumként az állatjólétet. Aztán a minőség is felmerült. A piacok forgalmazása, a tojás piacon való forgalmazása szempontjából is igen magas elvárásaink vannak, illetve nagyon jó minőségi elvárásaink is vannak. Ezen kívül nagyon jó rendszer áll rendelkezésünkre, hogy a tojás eredetét visszavezessük. Úgyhogy a bizottság itt is nagyon jó feedbackkel rendelkezik a minőség, a címkézés terén, hiszen ez is kötelező most már a héjas tojás esetében. Ami a tojás termékeket illeti, többször is elhangzott ugyanis, hogy az ágazat jobban szeretné tudni azonosítani a tojástermékek eredetét. Önök is tudják, hogy pillanatnyilag folyik egy tanulmány a feldolgozott élelmiszerek témájában, amelynek a célja pontosan az lesz, hogy egy jelentés készít, készüljön ennek alapján az egykomponensű termékek vonatkozásában, illetve olyan élelmiszer termékek esetében, amelyeknek legalább 50%-os alkotó részeit tanulmányozzák. A tanulmány eredményét, illetve különböző opciós lehetőségeket is feltárja majd a bizottság és ennek alapján dönti majd el, hogy milyen intézkedésekre van lehetőség. Köszönöm szépen. Williams úr, parancsoljon. Thank you very much, and um, thank you for the um, Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Megpróbálok ezekből a lehető legtöbbre válaszolni. Megénész asszony, ön azt kérdezte, hogy a milyen arányban érkezik be a ö, ö, tojáspor. Nos, nyilvánvaló, hogy ön is láthatja, hogy ö, ugye a víz a nagy tömeg, annak a szállítása drága, tehát szárított tojást behozni az sokkal olcsóbb. Az Európába érkező un, ö, ö, tojáspor, a tojás sárgájának a pora ebből mi hozunk be a legtöbbet az egész világon. E, e, amikor én harmadik országból származó importról beszélek, akkor, akkor Svájcot kihagyom, tehát az igazi harmadik országokra gondolok e, tojáspor behozatalnál. A következő kérdés Nikolson úrtól származik, hogy hogyan tudunk megbírkozni a 25%-os költséghátrányjal, Nos, én nem a nyafogó farmerek képviseletében ülök itt. Itt egy üzletről van szó. E, a tojás ágazat fel van készülve a, tojá, a, a, a piaci viszonyokra, a piaci ö, e, problémákra. De azért az történik, hogy az Európai Unió felkér bennünket, e, hogy feleljünk meg az állatjóléti előírásoknak, ezt megtettük, sok pénzünkbe került, és ezért cserébe szerintem nem túl sok azt kérni a harmadik országoktól, hogy e, tekintsünk el attól, hogy a saját hazájukban milyen e, szabványokkal üzemelnek, de hogyha be akarják hozni a tojástermékeiket, akkor tartsák be az európai szabványokat, mert különben a 25%-os költség hátrány az valóban iszonyatos nagy hátrány, és tényleg tönkreteszi a vállalkozásokat, ezért is ad hasonló szintű védelmet a jelenlegi vám eh, tarifánk, és én azt gondolom, hogy ez legitim piacvédelem. A harmadik dolog, ahogy Bonifász asszony is mondta a bizottság részéről, valóban az európai termelés 1%-a az import, miközben mi az EU termelés 3,5%-át visszük külföldre, tehát igazság szerint még többet is termelünk, mint amennyit elfogyasztunk, de nem a jelenről beszélünk, hanem a jövőbe tekintünk, és azt látjuk, hogy készülőben vannak megállapodások, és ezek olyan eredményekkel járhatnak, hogy kiárazzuk magunkat a külföldi piacokról, és ráadásul ezzel egy időben lehetővé tesszük a nálunk versenyképesebb termékek behozatalát a saját piacunkra. Én reálisan gondolkozom, tudom, hogy Dél-Amerikában olcsóbb a takarmány, mint itt, tehát Argentína és Agok eleve rendelkeznek egy komparatív előnyel. Azonban nem kell megfelelniük az európai jogszabályoknak sem, és ez szerintem helytelen. Ebből pedig azt gondolom, hogy legitim aggodalmak fogalmazhatóak meg az Európai Bizottság megpróbált állatkereskedelmi eh, szabályokat belefoglaltatni a kétoldalú megállapodásokba, eh, és aztán eh, az ukrán még mégse került bele, alá se írták végül is, de ha aláírták volna azt a megállapodást Ukrajnával, onnantól kezdve, hogyha megfeleltek volna a szalmonella jogszabályoknak és követelményeknek, akkor onnantól kezdve be lehetett volna hozni a nyers tojást, az ukrán nyers tojást héjában. Így most ez a jövőbe került ez a probléma, mert nem lett aláírva a megállapodás. Jártam Argentinába két-három évvel ezelőtt. Ez a vállalkozás akkor arra számított, hogy Európába szállíthat majd terméket, nagyon pragmatikusan gondolkodott, és ő azt mondta, hogy tudom, hogy ha exportálni akarok az önök régiójába, akkor meg kell felelnem az önök szabályainak. Nem azért kell, mert kell, mert a jogszabályok előírják, hanem azért, mert az európai fogyasztók elvárják, hogy megfeleljek azoknak a szabványoknak. Tehát itt valójában csak azt mondom, hogy nyilván a piac fogja majd diktálni a szabványokat a jövőben, de azért kell az az alap, mely alapján az európai piacra betörni készülő cégek eleve tudják azt, hogy, hogy bizonyos szabványoknak meg kell majd felelniük. Az utolsó észrevételem a címkézéssel kapcsolatos, mert erről itt volt szó. E, nyilvánvalóan minden tojás, minden egyes tojás felcímkézése arról, hogy hol termelték, milyen módszerrel termelték, nyilván zseniális dolog, mint ötlet, de amikor a e, tojást feltörik, e, onnantól kezdve nem látszik, hogy honnan származott, tehát az termelők, akik aztán átalakítják, illetve a feldolgozók átalakítják élelmiszerre a tojást, ők már ott már nem lehet követni. Köszönöm. Grazie, Michel. Rob... Köszönöm, Michel. Nem, bocsánat. Köszönöm, Mark. Michael. Köszönöm, elnök úr. Mike, Mark már válaszolt egy csomó kérdésre. Tőlem azt kérdezték, hogy eh, Ausztriában kifizeti ki a magasabb árat. Nos, eh, a eh, kiskereskedők is, és a fogyasztók is, mert friss terméket kapnak, de valóban nyilván ezeket a magasabb árú termékeket aztán nagyon nehéz E, például egy tészta kereskedőnek, illetve tésztagyártónak eladni ezt a magasabb e, e, árkategóriájú tojást, és aztán megkérdezték azt is tőlem, hogy a tészta milyen arányba készül osztrák tojásból. Nos, valóban kevesebb, mint 10% lehet, de ennek oka az az, hogy nincs meg az információ. Tehát a fogyasztók nem kapják meg ezt az információt, én pedig azt szeretném, hogy megkapják. Hogyha a fogyasztó megkapná az információt, hogy milyen tojásból készül a tészta, akkor valószínűleg azt számítana. Nálunk is 80%-ban megfelelünk, tudjuk csak a saját igényeinket kielégíteni, tehát a teljes osztrák piacot sem tudjuk ellátni, de visszatérek arra, amit Robert mondott, mindig figyelembe vesszük a fogyasztóknak az igényeit, Azért vettük figyelembe például a ketreccel kapcsolatos igényeket, azért változtattunk rajta, mert a fogyasztók ezt akarták. Azt gondolom, hogy Európában hosszú távon is fent tudunk maradni az állategészségügyi intézkedésekkel, illetve az élelmiszer biztonsági intézkedésekkel terhelten is fent tudunk maradni. Köszönöm, Michael. Most pedig Robert nak adom meg a szót. Parancsoljon. Egy megjegyzésem lenne. Elhangzott, hogy a címkézés segítségével tudjuk eladni az Európában előállított minőséget, de ez persze nem. A lengyel felmérésnek megfelelően az emberek 70%-a kész többet fizetni. De szerintem két irányba kellene elindulnunk. Egyrészt feltüntetni a csomagoláson a termék minőségét, és ennek megfelelően címkézni, de ugyanakkor megfelelő kereskedelmi szabályozásokat is bevezetni. Ugyanis az iparág nagyon sokat fektetett be óriási erőfeszítéseket tett, és úgy érzem, felbillent az egyensúly a között, a beruházásokat eszközölt az iparág, és amennyire tud erről a fogyasztó. Ezt a szakadékot pedig valahogy át kellene hidalni. Úgyhogy azt javasolnám, hogy tájékoztassuk a fogyasztókat arról, hogy milyen minőségű termékeket állítunk elő. Ez nekünk is segít, de ugyan nem ez az egyetlen egy megoldás. Köszönöm szépen. Jó, nagyon köszönöm mindhárom szakértőnknek, köszönöm a kollégáknak, akik részt vettek a vitában, és ezzel a nagyon fontos vitával le tudjuk zárni az ülést. Legközelebb március 17-én és 18-án találkozunk, 17-én 15 órától 18.30-ig, 18-án pedig 9-től 12.30-ig és 15 órától 18.30-ig. Köszönöm szépen! Most a koordinátorok ülése következik. Köszönöm szépen, ezárom az ülést.